Az elnök. Darf Mindenkit kérnek, hogy foglaljon helyet. Bitte nehmen Sie Platz, Hölgyeim és uraim, kérem foglaljanak helyet. Wie ist Ihr Name bitte? Hölgyeim és Uraim, kérem foglaljanak helyet. Nos, igen, igen, tudom. Hölgyeim és Uraim, a szoftverünk hibát szenvedett, ezért nem találják a nevüket a helyen, ahol általában ülnek. Az is lehet, hogy egy másik név jelenik meg a helyükön, ennek ellenére természetesen leülhetnek oda, ahova szoktak, és megpróbáljuk a leghamarabb kiavítani ezt a szoftver hibát. Elég sok hely van még szabad, úgyhogy akik nem akarnak olyan helyre ülni, ahol más név szerepel, és a saját nevüket meg akarják keresni, ezt inkább később tegyék, jó? Keresőne, Marias. Marias úr, tessék. Pedre, to problem... Elnök úr, a probléma nem arból áll, hogy milyen név szerepel az ülésen, hanem beletettem a kártyámat a szavazógépe, és másik kollégának a neve jelenik meg. Ez azt jelenti, hogy hiába tesszük be a kártyánkat, akármelyik gépbe,